Welkom collega's. Ik stel voor dat we de werkzaamheden aanvatten. Üdvözlök mindenkit, kedves kollégák! Azt javasolnám, hogy kezdjük is el a munkát. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Szeretnék üdvözölni egy új kollégát is, mindannyian tudjuk, hogy Ivanova asszony a számvevőszékhez távozott és őt helyettesíti. Az a hölgy, aki jelen pillanatban még a néppárti tanácsadóval beszélget. Üdvözlöm tehát Monika Panajotova asszonyt, ő fogja Ivanova asszonyt helyettesíteni. Goed, um, dan gaan we de vergadering starten. Eerste traditionele punt. Akkor elkezdjük a munkát. Első napi rendi pontunk, a napi rend tervezett elfogadása. Van-e valakinek gondja ezzel? Mindenki egyetért vele? Voorzitter, die zijn allemaal... Nincs senkinek megjegyzése nagyszerű, akkor az elnök közleményei következnek, ezeket a Kont News-ban elolvashatják egyébként. Rendelkezésre álló nyelvek, webstreaming, az ezekről szóló információkat tehát a Kont News-ban megtalálhatják. Ezen túlmenően a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság Szilvana Zámit sok éves munkatársától kellett, hogy megváljon, december 1-én hagyott itt bennünket. További karrierje szempontjából minden jót kívánunk Zámit asszonynak. Európai Parlamentben folytatja munkásságát. Hármas napi rendi pont – a jegyzőkönyvek elfogadása 2012. november 15-ei és 2012. november 26-27-ei ülésünkről, ami a november 15-ei jegyzőkönyvet illeti, azt tudatta velem a titkárság, hogy be kell toldani valamit a jegyzőkönyvbe. Az, az Erkül 3 program ról szóló jelentés kapcsán. A következőt kell be, ö, befűzni a, a jegyzőkönyvbe. A bizottság egyetért azzal, hogy Makovei asszony veszi át Ivonova asszonytól a jelentést, és az első olvasatbeli megállapodásra vonatkozóan megkezdi a tárgyalásokat a tanácssal. Ezt a szöveget, tehát ezzel a szöveget kiegészítjük a 15 i jegyzőkönyvet. Ezzel tehát világosan kimondjuk, hogy Makovei asszony fogja folytatni Ivanova asszony tevékenységét, illetve munkáját. Mindenki egyetérte ezzel a kiegészítéssel? És a jegyzőkönyvekkel? Ha az ülés végéig senki nem tesz megjegyzést, akkor abból indulok ki, hogy elfogadtuk a jegyzőkönyveket. Rátérünk akkor az első politikai kérdésünkre ma délután. 9 per 2012. szám külön jelentés, 2011. évi mentesítés, a biotermékek előállítását, feldolgozását, forgalmazását és behozatalát szabályozó kontrollrendszer ellenőrzése. Herzog Edith a jelentéstevő azonban tudatta velünk, hogy nem tud ma itt lenni. Orvoshoz kell fordulnia, valószínűleg nem túl, és nincs semmi súlyos probléma, de nem tud majd mégsem itt lenni. A szociáldemokrata frakció, mint jelentéstevő frakció egyetért azzal, hogy Ódi úr a néppárt részéről bemutassa a jelentést. Szokásunkhoz híven azonban először is meghallgatjuk a számvevőszéket, amely elkészítette a külön jelentést. Kevin Cardiff beszámol nekünk arról, hogy mi áll a jelentésben, és hogy milyen ajánlások fogalmazódtak meg a bizottság és a parlament felé. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Az Európai Unióban fogyasztják a legtöbb biológiai terméket, és összesen 700 millió eurónyi értékben alakítottak ki intézkedéseket. Azok az ellenérzések, amelyeket el kell végezni a tagországokban, ezekről készített a szemvevőszék egy auditot. A végső értékesítési pontok nagyon fontos, hogy összhangban álljanak az organikus termelés elvei, elveivel. Minden típusú értékesíti esetében Például azok a gazdák, amelyek állatokat tenyésztenek, nagyon fontos, hogy betartsák a takarmányozásra vonatkozó eljárásokat, illetve hogy bizonyos idő teljen el a konvencionális és az organikus termékek feldolgozások között az adott üzemben. A számvevőszéket ez a rendszer azért is érdekelte, mert az Európai Uniós jogalkotás értelmében a gazdák plusz pénzt is kaphatnak az európai alapokból. és az organikus termelés esetében a kap reformjának megfelelően a gazdák növekedett kifizetéseket is kaphatnak. Minden tagországban létezik egy illetékes hatóság a rendszer felügyeletére, és a felügyeletet elvégezheti egy állami, egy köz, vagy pedig egy vegyes ellenőrzési szerv ezeket a magán ellenőrző szerveket a tagországoknak akreditálniuk kell. Az Európai Unióban 190 ellenőrzési hatóság van, és ezek eh, az ellenőrző szervek eh, ellenőrzéseket kell, hogy eh, végezzenek, illetve amennyiben nem felelnek meg az ellenőrzési feltételeknek, úgy erre fel kell hívniuk a tagországok figyelmét minden esetben évente egyszer kell találkozniuk az egyéni üzemeltetőknek, és ami az organikus termelőket illeti, ide tartozik például az ellenőrzéseknek a dokumentáció, a végtermékekből történő mintavétel, a betakarított termékek ellenőrzése. A tanúsítványok alapján lehet ezeket a termelőket organikus vagy biotermelőknek minősíteni. Ami ezeknek a termékeknek az importját illeti, egy harmadik ország tanúsítványát a bizottság elismerhet, illetve engedélyezheti az importot ezekből az országokból, és ezt megteheti a tagország is, tehát vegyes rendszerről van szó. Az Európai Bizottság hivatott ellenőrizni azt, hogy ez a rendszer megfelelően működik-e. Az általános kérdés, amit az audit felvetett, a következő volt, megfelelő biztosítékot szolgál az ellenőrzési rendszer arra, hogy ezek a termékek valóban biotermékek. A számvevőszék auditorai hat tagországot látogattak meg, kulcsfontosságú ellenőrzéseket végeztek, és nem csak a gyengeségekre igyekezték felhívni a figyelmet, hanem a jó gyakorlatok elemeire is igyekeztek, felhív, fel, igyekezték felhívni a figyelmet. Ezen kívül fontos, hogy a tagországok a visszakövethetőségi ellenőrzésben is jól szerepeljenek, ezen kívül laboratóriumi vizsgálatokat is kért a bizottság, és ezeknek is utána járt a tagországi látogatásokkor. A számvevőszéki jelentés összegzését az anyag tartalmazza, számos hiányosságra derült fény, három hónap alatt a termékeknek csak 40 százalék kárt lehetett visszakövetni. Hát három hónap elteltével sem lehetett 40%-át a termékeknek visszakövetni, és számos ellenőrző hatóság eh, nem rendelkezik megfelelő mintavételi rendszerrel. azokat a hiányosságokat kezelni kell, amelyek megakadályozzák a rendszerek megfelelő működését, éppen ezért fontos az ellenőrzési szervek hatékonyságát javítani, a bizottsági szinten, illetve a tagországok szintjén is erősíteni kell az ellenőrzéseket, illetve nagyon fontos a különböző tagországok monitoringját is erősíteni tíz éven keresztül sajnos ez nem valósult meg. A bizottságnak is javítania kell a harmadik országokban elvégzett ellenőrzéseket. A szemőszéki jelentés nem javasol egy újabb szintet kialakítani a bürokráciában, hanem úgy érzi, hogy a jelenleg hiányosságokat kell eh, kiküszöbölni a rendszer hatékonyságának érdekében. A tagországok reagáltak a számövőkék felvetéseire. Csorosz biztos néhány héttel ezelőtt válaszolt a parlament kérdéseire a témával kapcsolatban, és megerősítette azt, hogy a bizottság megerősíti a lépéseket ebben a témában. Köszönöm. Köszönöm szépen Köszönöm ezt a bevezető előadást. Most pedig Ódi úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hercogasszony, kollégánk sajnos beteg, egy kis operáción kell, hogy átessen. Jó híreket kaptunk tőle, tehát jól van, de sajnos nem tudja ezt a parlamenti feladatát teljesíteni egészségügyi problémája miatt. Az ő nevében szeretném üdvözölni Cardiff urat, a számvevőszék tagját, aki összefoglalta a következtetéseit. Az Európai Bizottsággal együttműködésben dolgoztak, és köszönöm a titkárságnak is a segítségét. Ez a külön jelentés a biotermékek előállításáról, feldolgozásáról, forgalmazásáról és behozataláról szól, az ezeket szabályozó kontrollrendszer ellenőrzéséről. Nagyra értékeli Hercogasszony a számvevőszék munkáját, és nagyon hasznosnak éli a munkájukat. Szeretné hangsúlyozni azt, hogy a nyomon követhetőség mennyire fontos, hiszen a nyomon, az ellenőrzés kell, hogy biztosítsa azt, hogy az a termék, amin öko címke van, az, az az emberek számára biztos, hogy biotermék legyen. Tehát meg tudjanak bízni ebben. Egy igazi ö, biológiai termelés az európai hozzáadott értéket jelenthetne, ami nagyon fontos a globális versenyben Európa számára. Ezért a biotermelést támogatni kell. A parlament szeretne csatlakozni a termelési szabályok, illetve a bio, az öko címke szabályainak kidolgozásának munkájába. Meggyőződésünk, hogy a többi támogat, több támogatásra és nagyobb odafigyelésre van szükség, hogy a biotermelés megerősödhessen a következő kap időszakban is. Ezen kívül biztosítani kell az állampolgárokat arról, hogy az ellenőrzési rendszer jól működik, hiszen így tudjuk megőrizni a fogyasztók bizalmát. A kompetens, illetékes hatóságok kontroll szerveket ellenőrző szerepe is nagyon fontos. Herzog Edith azt is szeretné hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az információcsere, hogy ez a tagállamok között illetve a tagállam és a bizottság között megbízható módon megvalósuljon. Intézkedéseket kell hozni, hogy ez mindig időszerű, releváns és megbízható legyen ez az információcsere, és az információ cserének az ilyen jellegzetességeit az Európán kívülről érkező biológiai termékekre is ki kell terjeszteni. Szeretnénk garantálni azt is, hogy a különjelentésben hangsúlyozott gyengeségeket vagy hiányosságokat 2013 végéig ki tudjuk igazítani. Ezhez az Európai Bizottság munkáját is nagyra értékelnénk. Elnök úr, folytathatom-e, mint a én frakcióm jelentéstevője? Igen. Jó, köszönöm. Akkor szeretném azt kérni a számvevőszéktől, hogy mondják el, milyen okokból kifolyólag a nyugat-európai államokat ellenőrizték, szinte kizárólag. Szeretnénk általánosabb véleményt kialakítani az egész Európai Uniós területről a tekintetben. A jelentésüket elolvasván aggasztónak találjuk a helyzetet, mert látjuk azt, hogy a, az eljárásokkal kapcsolatban még mindig vannak problémák, hiszen ezeket nem sikerült valamint nem sikerült az ellenőrző rendszereket, a kontrollrendszereket sem megfelelően nyomon követni. Az illetékes hatóságoknak még további feladatuk van. Európai szintű oktatásra van szükség, és az import egységes ellenőrzésére. Ez hiányzik, és ez is aggasztó. A jelenlegi 2008-as jogszabály van hatályban, ez csak egy globális ellenőrzési rendszert vázol fel, de ez nem működik helyesen. Van még egy aggályunk a koherenciával kapcsolatban is, az ellenőrzések koherenciájával kapcsolatban. Az európai és külső gazdasági szereplőknek oda kell figyelni arra, hogy ne tegyenek ökocímkét egy országban egy termékre, akkor, amikor egy másik országban nem felel meg a biotermék leírásának az a, az, az áru. Egységessé kell tenni tehát a feltételeket. A jelenlegi rendszert egy új rendszerrel kell helyettesíteni, amely közvetlenül fogja ezeket a területeket szabályozni. A bizottság röviden be tudja mutatni, hogy az új szervezet tervüknek mik az irányvonalai, mik a keretei, illetve hogy a harmadik rendszerből, országból érkező termékeket hogyan tudjuk ellenőrizni, hogyan tudjuk összhangba hozni a mi szabályainkat és elvárásainkat az harmadik országokéval. Köszönjük szépen Odi úrnak. Szeretne még valaki hozzászólni? Jan Mulder? Még valaki? Jan, parancsolj. Egy kérdésem volna. Nem tudom, hogy a bizottsághoz vagy a számbevőszékhez intézhetem-e, vagy intézzem-e, de miért csak egy közintézmény, miért egyedül egy közintézmény felelőssége legyen az ellenőrzés, hogyha kompa, inkompatibilitás ö, tapasztalható az ökológiai vagy biológiai kritériumok területén. Úgy gondolom, az adott kereskedelmi szerv vagy intézmény feladata kell, hogy legyen, hogy az előírásnak megfeleljenek a termékek, miért egy közintézmény legyen felelős mindezért. Dank Jan voor die vraag. Zijn er... Köszönjük szépen Jan a kérdést. Van-e más megjegyzés? Egyéb kollégák szeretnének hozzászólni? Nem? Akkor ebben az esetben a bizottság felé tekintek. Nevet nem közöltek velem sajnos, de tudom, hogy a bizottság képviselője is jelen van. Most nyugodtan megragadhatják a lehetőséget, és nyilatkozhatnak az ügyben. Jó lenne, hogyha válaszolnának, tehát Odi úr és Mulder úr kérdésére. Vagy talán reagálhat arra is, amit Cardiff úr mondott. Parancsoljon tehát a bizottsági a szó. Señor presidente, mi nombre es María Ángeles Benítez. Köszönöm szépen, elnök úr. Maria Ángeles Benítez vagyok. Én felelek a vidékfejlesztés és mezőgazdaság fenntarthatóságáért, fenntartható fejlődéséért a mezőgazdasági főigazgatóságtól érkeztem, ami a különböző felvetéseket illeti. Nos, először is szeretném a bizottság nevében megköszönni Herzog asszony, a számbevőszék és a parlamenti képviselők munkáját és hozzászólásait, mert kérdéseikkel, hozzászólásaikkal, megjegyzéseikkel nagymértékben segítették a mi munkánkat is, és ez még mindig így van, tehát segítenek nekünk abban, hogy a vonatkozó kontrollrendszereket megvalósítsuk a gyakorlatban, és javítsuk is ezen rendszerek működését. Ciolos biztos úr már válaszolt néhány ezzel kapcsolatos kérdésre e, néhány héttel ezelőtt, de sajnálatos módon a biotermékek kontrollrendszere mindenképpen javulásra szorul. Az Európai Bizottság tisztában van ezzel, Két pilléren nyugszik ez a rendszer, és mindkét pillér esetében javításra van szükség. Többen is említették, az egyik a nyomon követhetőség, a másik pedig a fogyasztók bizalma. Ez az a két pillér, amelyre építkeznünk kell az eljárásunk során, illetve a tevékenységünk során. Tudják, hogy az Európai Bizottság tavaly a az ökológiai termelés számára egy külön tartalékot hozott létre, éppen azért, mert azt, látta, azt láttuk, hogy a kontrollrendszer sok helyütt nem működik megfelelően. A szemvevőszéki jelentés segített nekünk abban, hogy precízen, kon, ö, konkrétan meghatározzuk ezeket az elemeket, ahol javulásra van szükség, és egy ö, menetrendet ö, dolgoztunk ki erre vonatkozóan, konkrét intézkedéseket határoztunk meg. Néhány ilyen intézkedést már most végrehajtunk a gyakorlatban, nem várjuk meg a jogi keret megváltozását, az huzamosabb ideig is eltarthat, és egy-két ilyen elemet megemlítenék. A az állatjóléti béli kollégák ellenőrzését javítottuk, vannak nyilvánvalóan már létező ellenőrzések, és a következő évekre vonatkozóan legalább kilenc további ellenőrzést irányozunk elő mind a tagállamokban, mind pedig a harmadik országokban. Az ellenőrző szervek természetesen részt vesznek ebben a programban. Az ellenőrzésekre vonatkozó hatályban lévő szabályokon is változtatunk, ilyen például az elemzési rendszer, az úgynevezett sampling, Továbbá egy programot határoztunk meg a tagállami ellenőrök továbbképzésére vonatkozóan, valamint ide tartozik a harmadik országbeli kontroll, kontroll rendszerek egyenértékűként történő elismerése is. Ez a program azonban elsősorban arra irányul, hogy a tagállamok a saját termelési rán, ellátási láncuk területén érjenek el javításokat. Aztán, ami az importok kérdését illeti, ez egy nagyon nehéz kérdés. Jelen pillanatban két rendszer van. Az egyik most ér véget, ez a behozatali engedélyezés rendszere a tagállamok részéről, a másik pedig egy olyan kontrollrendszer, amelyet közvetlenül a bizottság gyakorol. Ez a kettő rendszer párhuzamosan működik, de mint ahogy mondtam, 2015-ben véget ér az egyik a kettő közül. Tehát sok-sok intézkedésünk van, sok-sok eszközünk van, és remélhetőleg ezek révén a kontrollrendszer a legközelebb, amikor újra ellátogat hozzánk a számvevőszék, nagy mértékben javul, és valóban megalapozhatja a fogyasztók bizalmát. Hogy Mulder úr kérdésére válaszoljak, az ellátási láncban résztvevő termelők az ökológiai termelés területén természetesen viselnek bizonyos fokú felelősséget. A nyomon követhetőség, a különböző dokumentumok nélkül a különböző információk nélkül a nyomon követhetőség nem is működhetne. Tehát ez egy engedélyezési téma nyilvánvalóan, tehát valahol fontos az ellenőrzés elvégzése, Nyilvánvalóan közérdek, hogy az ellenőrzés megfelelően működjön közösségi szinten. A fogyasztó tudni szeretné, hogy a biotermékként megjelölt termék valóban ilyen megfelele a szükséges kritériumoknak. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szeretne még valaki reagálni? Esetleg a számvevőszék? Vagy Odi úr? Ricardi? Ja. Számbevőszék, parancsoljon. Um, um, thank you for those very interesting... Uh... Köszönöm szépen ezeket a nagyon értékes <coughs> megjegyzéseket. Udi úr kérdését figyelve, hogy mi alapján választottuk ki a tagországokat, a kiválasztás szinte teljes mértékben azokat az országokat választottuk ki, ahol a legnagyobb a biotermékek piaca és a, legnagyobb a termelés. A tízes oldalon található az a jelentésben. De van itt egy probléma, egy adott piachoz történő hozzáférés, egy láncáton belül hozzáférés biztosít egy másik piachoz is. Tehát az, hogy valamelyik tagországot nem auditáltuk, nem jelenti azt, hogy ne tartottuk volna fontosnak a megbízhatóság ezeknél az ellenőrzéseknél ugyanolyan szinten van, mint más tagországokban. Tehát azokat választottuk ki, ahol a termelés jelentősebb. A kiválasztásról azt szeretném még elmondani, hogy a számvőszék nem fér hozzá az érintett harmadik országokhoz, de a harmadik országokban végzett ellenőrzések ebben az esetben ugyanannyira fontosak, mint az azon tagországokban végzett ellenőrzések, amelyeket nem választottunk ki az audithoz. Muller úr kérésére reagálva, hogy miért egy közintézménynek kell vállalni a felelősséget, ez nem témája a jelentésnek, de úgy érezzük, hogy ezek a közintézmények vannak az ellenőrzési rendszer szívében, ami a bizottsági felvetéseket illeti. Először is elégedettek vagyunk az elvégzett munka miatt, a kollégáink által elvégzett munka miatt, mi, mi szerint ennek hatása van és reméljük, hogy a munkát sikerül mi hamarabb elvégeznünk, annak érdekében, hogy a rendszer integritása megmaradjon, mielőtt bármilyen módon is sérülhetne a fogyasztói bizalom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? Ódi úr, le szeretné Köszönöm szépen, elnök úr. Kolléganom titkárságával, E. Hercogeri titkárságával együtt köszönetet szeretnék mondani ezért az eszmecseréért, a számvevőszéknek is köszönetel, illetve a bizottságnak, a számvevőszéknek a magyarázatokért. Nagyon óvatosaknak kell lennünk az ellenőrzési rendszereknél, hiszen termelők és fogyasztók állnak a rendszer mögött, gazdasági termelők. Köszönjük szépen tehát a magyarázatokat eh, Kevin úrnak is a szemőszék nevében, és úgy érzem, hogy a jelentés megfelelően kitér az ellenőrzési rendszerekre, illetve a gyenge pontokra is. Köszönöm szépen. Ehm, Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy gyorsabban haladunk, mint gondoltuk volna. 17 órakor van a koordinátorok ülése, ez egy zárt ülés. A frakciókat megkérhetném, hogy értesítsék a koordinátorokat a korábbi kezdésről, így időt takaríthatunk meg. Ezzel lezárom a nyilvános ülés részt. azok, akik nem vehetnek részt a koordinátorok ülésén, őket megkérem, hogy hagyják el a termet. Amennyiben holnap nem találkoznánk, mindenkinek boldog karácsonyt kívánok, kellemes pihenést, illetve boldog új évet köszönöm.